érdekében előre kell lépnünk, megfelelően kell kezelnünk a helyzetet, és biztosítanunk kell azt, hogy a Párizsi Egyezmény is érvényesül, és az európai zöld megadásokat is terjeszteni tudjuk így a világ többi részén is. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló egy percben Scott Cato asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az európai tárgyalók a madridi klíma tárgyalások során gyakran eljátszak a vezetői szerepet, ugyanakkor figyelmen kívül hagyjuk a klímával kapcsolatos tudományos eredményeket. Az az igazság, hogy 2030-ig kell elérnünk a nulla széndiokszid kibocsátást nettó értékben. És képmutatók is vagyunk, hiszen szűken a saját közvetlen széndiokszid kibocsátásunkra koncentrálunk, miközben nem veszük figyelembe azoknak a termékeknek a széndiokszid kibocsátását, amelyet importálunk és amelyet elfogyasztunk el. Bolsonaro brazil elnök a Mercosur megalapodást felhatalmazásnak értelmezte arra, hogy kiírtsa az Amazonas és kiírtsa az ott élő és lakosokat. A saját eh, eh, Európai Uniós térségünkben lehet alacsonyra vinni az energiafogyasztást, azonban az egész emberiség közös javát kell szolgálnunk, és távolabbra kell tekintenünk. Köszönöm. Elnök, kettő percben Hakkarainen képviselő. Arvoisa puhemies, tämäkin... Köszönöm, elnök asszony. Ez a téma a zöldek kezdeményezésére kerül napirendre. Őket illúziók vezetik, a klímavédelem kényszere alatt állnak, és a saját politikájuk fogja őket károsítani, mert az EU-ban túl szigorú és nem végrehajtható klímacélok kerültek meghatározásra, halálra adóztatjuk magunkat majd, és a pénzt valava küldjük cél nélkül. Az új zöld deal önkéntességen alapul, de ha a zöldek érvényesítik akaratukat, akkor mindez kötelező lesz. A Mercosur országok vajon betartják majd ezt a megállapodást? Ott talán nem őrködnek annyira a szabályok betartásán, és ezen túlzottan szigorú célok nem előrhe, elérhetőek. Kato annak idején mindig ugyanazon szavakkal fejezte be beszédeit, az volt a véleménye, hogy Kartágó meg fog semmisülni, az EU-nak is ez lesz a sors, a saját magát fogja szétrombolni, az a véleményem, hogy az EU-nak vissza kell adni a hatalmat a nemzetállamoknak, hiszen ők tudják a legjobban, hogy mi a teendő. Az Egyesült Királyság már nem lesz az EU fogja. A briteknek sok sikert kívánok! Köszönöm szépen. A következő hozzászól egy percben Zahradil képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És ez a kereskedelmi megállapodás kapcsolatos vita sajnos mindig átpolitizált és átideologizált. Az elmúlt ciklus óta csak tovább romlott a helyzet. És az megfelelő koncernekkel időközben Vietnámmal is hasonló megállapodás született, most pedig a Mercosurról beszélünk, és az az a baloldalnak nem tetszik a brazil elnök miatt. A földrajzi jelölésekről kellene beszélnünk, és egyre többet foglalkozunk az emberi jogokkal, a munkavállalói jogokkal, a különböző standardokkal. Ezek olyan témák, amelyek az Európai Parlament más fórumaira tartoznak, például a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságra. Én elfogadom a zöld megállapodást, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy más térségek a világon más utat választottak, és lassan gyakorlatilag lezárjuk a határainkat a kereskedelem elől minden más térség előtt, és ezeket a témákat kell felvetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben a következő hozzászóló, Matthias asszony. Eh, Köszönöm szépen. Az Európai Parlament holnap egy rendkívül ülés tart, és Joval de Franus a Szaharov díjra jelöltek olyan aktivisták voltak, akik az Amazonát kívánták védeni. És nem tudom, hogy ez mennyi, hogy a zöld megállapodás mennyiben kompatibilis, mennyiben felel meg a Mercosur megállapodásnak. Szerintem nem. Az Amazonást védjük, vagy pedig a megállapodást. És itt különböző hozzászólásokat hallottunk, meg kell próbálnunk az agrobizniszt itt most megváltoztatni? Nem, az az teljesen áldozatul eshet, és ez, ezzel a megállapodással Bacenáronak mondunk nemet. A környezetvédelmi aktivistákra is tekintettel kell lenni. Bolsonaro-t, ha megkérdezzük, ki akar lépni a Párizsi Egyezményből, és akkor ez azt jelenti, hogy nem lenne Párizsi Egyezmény, tehát vagy két álságosak leszünk, vagy pedig eltekintünk ettől. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Szalini kolléga. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm, biztos úr a kereskedelmi kapcsolat, amely most a Mercosur országokat az EU-hoz köti, meghaladja 120 milliárd eurót áruk és szolgáltatások tekintetében. Ez egy jelentős volumen, és ahogyan Simon kolléga is emlékeztetett erre nemrégiben, már jelenleg specifikus szabályok vonatkoznak erre, és sok kolléga emlékeztetett a Green Deal-el kapcsolatos elvárásokra a tekintetben. A zöldek frakciója úgy döntött, hogy gyorsan reagál erre a tényre, mert egy néppárti elnök tette prioritása a Green Deal-t. Ezzel a reakcióval valahogy magukhoz ragadták ezt az érvet, és egy veszélyes játszmába bocsájtkoztak, hogy kilő nagyobbat, hogy egy kis térséget, területet szerezzen. Ezt nem lehet így végrehajtani. A Green Deal két szóból el, Green és Deal. A Deal megállapodást jelent, hogyha elgondolkodnak önök ezen, ez mindenki számára egy kihívás, vagy pedig vállalják a felelősséget azért, amit mondanak. Blokkolni akarják az összes kereskedelmi megállapodást. Ez lenne a javaslat, hogy az összes ilyen megállapodást blokkolni kell. Ez azt jelenti, hogy a Green Deal-t nem kihívásra akarják változtatni, hanem a kontinens sírjával. Európát egy olyan kontinensé akarják önök változtatni, amely zárt és nem hajlandó tárgyalni. Számunkra a Green Deal mást jelent. Mi úgy döntöttünk, hogy dolgozunk a polgárok érdekében, nem pedig négy szavazatért, ahogyan azt önök teszik. Thank you very much. Next speaker for one minute. A következő felszólaló Petrony úr biztos úr. Nagyon sok problémát jelent ez a dosszié, az a tárca, amelyet ön megörökölt. Ez a megalapodás érthetetlen nyelven került megfogalmazásra. Nem értjük, hiszen ma e, azt mondhatjuk, hogy ez a dosszié tulajdonképpen Pandora szelencéje. 20 éve folyik a munka, és azon a meggyőződésen alapul, amely már nem érvényes, szerint a pénz az alapvető szempont, nem pedig a klímaügy vagy az emberi jogok kérdése. Brazíliában ebből is ered az emberi jogok tömeges megsértése és a környezetírtás a környezet pusztítása, az erdőírtás, álságos képmutatás, ez polgáraink az ilyen megállapodások ellen tüntetnek tömegesen, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a megállapodás kerüljön átfogalmazásra a modern, a mai kor nyelvére, az emberi jogok és a klímavédelem nyelvére. Az emberek ezt követelik az utcán, és miközben nagy boldogan osztogatjuk itt az emberi jogokért küzdőknek a különböző díjakat és a környezetvédelmért küzdő embereknek. Közben egyre több autót gyártunk és egyre több szarvasmarhát importálunk. Elnök, Szenyőre Bilbao Arandika képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Uniónknak az ökológiai átállás, szerkezetváltás a zöld átmenet zászlós hajójának kell a világ színpadán. Sürgős ügy ez, amelyet és ez a korozalom tulajdonképpen már hozott gyümölcsöket idáig is, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk az Amazonas írtását, felégetését. A zöld megállapodással kapcsolatban immár van fenntarthatósági felelősünk, úgymond. Az a vita, amelyet ma tartunk, kétségtelenül abból fakad, hogy zavar bennünket, és elbizonytalanít bennünket a megállapodás számos feladat áll még előttünk ezeknek a kétségeknek a megoldásában a Green Deal megvalósítás érdekében. Elnök, következő felszólaló Metz asszony. Dear colleagues. Kedves kollégák! Ilyen megállapodások elfogadásával a fogyasztás fokozásához járulunk hozzá. És azt halljuk állandóan, hogy az ilyen típusú kereskedelem a fejlődést segíti elő. Ez egy hazugság. Ugyanis nagyon kevés ember számára hajt hasznot. Ugyanakkor viszont tovább fokozza az erőszakos cseledeket és az emberi jogok sérelmét. Óriási hús mennyiségről van itt szó. A kereskedelem oly módon változik, amire a másik félnek nincs szüksége. Olyan árukra van szükség, amiből az egyik félnek túl sok van, és csak azért kereskedik vele, illetve szállítja a világ más részére, hogy ez számára hasznot hajtson. És ez különösen igaz, az olyan forrásigényes, vagy munkaigényes termékekre, mint a szarvasmarha hús. És még további kereskedelmi forgalmat próbálunk serkenteni, és ezzel további olajat égetünk. Le Breton kolléga következő. Sí, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. A zöld megállapodás a bizottság által bemutatva nagyon ambiciózus karbon semlegességet tűz ki 2050-ig. Az EU szendékának ad hangot, hogy példaértékű legyen a Párizsi megállapodás alkalmazásában. Dicséretes ez a szándék, de a valóság igencsak eltér a szavaktól. Hogyha megnézzük a szabadkereskedelmi megállapodásokat, az EU a környezetvédelmi célokat nem teljesíti. A légköri szennyezés elleni legjobb küzdelem, a rövid lánc, az áruk szállításának, hosszú távú szállításának elkerülése, amely nagyon sok kerozin és üzemanyag felhasználásával jár. A szabadkereskedelmi megállapodások pont az ellenkezőjét érik el. A Mercosur megállapodás példaértékű, mert ez a legnagyobb kereskedelmi megállapodás, ahogy Juncker mondta, az EU részéről. Itt 750 millió fogyasztó van érintve, és a GDP mennyiség is hatalmas. A Latin Amerika egy olyan kontinens, ugyanakkor amely nagyon messze van Európától, tehát biztosan nagyon szennyezőek lesznek ezek a kereskedelmi cserék. Ezen kívül feláldozzuk a környezet védelmét, hogy ipari termékeinket mindenáron exportálni tudjuk. A Mercosur megállapodás nem kivétel ezen szabály alól. Bizonyosan van benne egy fejezet, amely az erdők megőrzésére és a fenntartató fejlődésre vonatkozik, de a valóság az, hogy Brazília nagyobb mértékben pusztítja az esőerdőit, mint valaha, és ez kétségbe vonja ezen fejezet hatékonyságát. Az EU tehát saját akaratából feláldozza a környezetvédelmét az üzlet oltárán, az autó, lobja a vegyipar, a gyógyszeripar, a távközlési ipar, a közlekedési ipar és a pénzügyi szektor lobbizása okán. Tehát ez a zöld megállapodás megint csak az európaiakat csapja be. Elnök, köszönöm. One minute, Mr. A következő felszóló egy percben Progacsini úr. Köszönöm, elnök asszony. A mai vita nagyon érdekes, mert két oldalt vetületet mutat meg. Az egyik a környezetvédelmi, a kommunista ideológia árvája ez, és egy új ideológiát keres, hogy értelmet adjon saját politikai tevékenységének. Végül lesújt a gazdaságra és munkavállalókra, akik a múlt század században, akiknek a múlt században a védelmezőjeként lépett fel. A második arculat pedig az, hogy szólamokat hangoztat, mint a Green New Deal, de aztán nem is foglalkozik a környezet védelmével, mert az egyetlen zöld, ami iránt érdeklődik, az semmi más, mint a bankok színe, a pénz színe. Az Európai Unió a Mercosurnak köszönhetően sokkal könnyebben tud majd ö, nagy hengerű tartalmú gépkocsikat értékesíteni az európai agrárium kárára, amelyet ez a megállapodás súlyosan károsít majd. E, két arculatot együtt vizsgálni egy Pablo Picasso képhez hasonlóan, hát mindez csak az önök álszentségét tükrözi. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló egy percben, Rego asszony. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Az elmúlt héten eh, az parlamentben bemutatták az új zöld megalapodást, nagyon sok ellentmondással és kérdéssel. Az egyik legfontosabb a szabadkereskedelmi megalapodások kérdése, amelyeket éppen most például a Mercosurral szeretnénk aláírni nagyon sokan kritizálják mezőgazdasági termelők, emberi jogvédők, szakértők, mind Európában, mind Közép-Amerikából, hiszen 88 milliárd euró összegben szállítanánk termékeket az óceánon keresztül, miközben ez tiltott vegyszerek, gyomírtószerek használatát jelenti, az Amazonas kiirtását jelenti. Sokan úgy érvelnek, hogy így majd tudunk valamilyen módon hatni a fasiszta tendenciákat mutató Bolsonaro népírtó rezsimére is. Úgy gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy senkit nem hagyunk hátra, akkor azt látjuk valójában, hogy ez csak egy elv, és valójában a nagy cégek azok, akiket nem hagyunk hátra. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólal másfél percen Péter Szúr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Az európai zöld megállapodással a, a múlt héten a bizottság rámutatott arra, hogy a legambiciózusabb bizottság az eddigiekhez képest. Itt fenntartható világot kíván megteremteni a gyermekeink a következő generáció számára, és nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak is tükrözniük kell ezeket a környezeti megfontolásokat. Bizonyos tabukat le kell bontani. Az agrárpolitika egy alapvető meghatározó eleme mindennek. Az európai gazdálkodóknak a legszigorúbb, a világ legszigorúbb környezeti előírásainak kell majd megfelelniük, ugyanakkor viszont szegyezett marhahúst importálunk máshonnan. A helyi mezőgazdaságnak kell aztán majd elszenvednie ennek hatásait. Éppen ezért számomra nagyon fontos ez a kereskedelmi megállapodás, itt arról van szó, hogy olyan import jogokat biztosít, kell, hogy biztosítson a magas minőségű, jó minőségű marhahús importja számára, és vissza kell szorítani a CO2 kibocsátást, miközben az Brazíliában kétszerese az európainak. Tehát olyan, ilyen termékeket importálunk, miközben az itteni gazdákat szigorú szabályokkal sújtjuk és ennek meg lesznek a következményei. Köszönöm szépen, egy percben, másfél percben López képviselő. Elnök asszony, köszönöm szépen. Biztos úr, ma olyan megállapodásról beszélünk, amely az EU-Mercosur megállapodás, és amely meg is érdemli az, hogy alaposan megvizsgáljuk, áttekintsük Tulajdonképpen két régió, Latin-Amerika és Európa közötti megalapodásról van szó. Szeretném megjegyezni, hogy ez a 85 milliós piacot jelent a Latin Amerika nagy részét lefedi, és az igazságos globalizáció és az integráció szem előtt tekintő globalizáció elveit kell szem előtt tartanunk fontos, hogy ezt szolgáljuk, és a megállapodásra, és ne azt, hogy termékeket exportáljunk, hanem normákat és sztenderdeket, szabványokat, elvárásokat. Ma arról beszélünk, hogy mi történik Brazíliában, és mi történik Bolsonaro uram alatt. Engem ez borzasztóan zavar, ugyanakkor ilyen politikusokat bizony találunk Európában is. Brazíliában nem csak ő vett részt ennek a ügynek a letárgyalásában, hanem előtte más elnökök is. Olyan normákat kell meghatározott kereskedelmi fix keretek között exportálnunk, amelyek a jövőre nézve segíteni fogják többek között pont azt, amit a bolygót tüdejének hívunk. Nem, még egyszer mondom, nem terméket, hanem normákat kell exportálnunk, és erre szolgál ez a megállapodás. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló egy percben Krisz asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nem hiszem, hogy a Mercosur megállapodás teljes mértékben ellentétes a klímaambíciókkal. Amit viszont hiszek, az az, hogy van még jó pár részlet, amelyet tisztázni kell, mielőtt zöld fényt adhatunk ennek a megállapodásnak, és Bernd Langen kollégám elmondta, hogy valóban időre van szükségünk. Csak két dolgot vetnék fel a rendelkezésemre álló egy percben. Gazdáinkat jobban kell védeni, és globálisabban is az agrármodellünket jobban kell védelmezni, hiszen a marha, hús és cukor ágazatot ez a megállapodás destabilizálhatja. Ami a klímát illeti, a Bolsonaro rezsimet arra kell kényszeríteni, hogy az Amazonas régió erdőírtását állítsa meg, hiszen itt tíz éves széndiokszid kibocsátásról van szó globális szinten. Mit is teszünk, Hogan úr? Lábbal tiporjuk tipporja ő a párizsi megállapodást. Azt hiszem, hogy ezt a gyakorlatot tovább így nem folytathatjuk. Elnök, nagyon köszönöm. Következőként Hoisling eh, kolléga kapszót egy percben. Ha Green deal akarunk, akkor nem köthetjük meg ezt a megállapodást, ez nem működik. A mandátum a múlt századból származik, ez nem időszerű már, és alapvetően ez egy régi megállapodás, marhahús szója, gépek, autók ellenében, vagy szolgáltatások ellenében. Tehát itt legalább újra kell tárgyalni. Csodálatos fenntarthatósági fejezet, illetve környezetvédelmi fejezet van ebben a megállapodásban, de hogyha nincsenek szankciók, akkor ez semmit nem ér hiszen látjuk, hogy Bolsonaro úr miféle politikus neo fasiszta módon jár el, és nem csinál abból titkot, hogy legszívesebben kiírtaná az Amazonas térségében az őserdőket, és a párizsi megállapodás legszívesebben bedobná a szemétkosárba. És mi meg ilyen díleket kötünk. Az EU-nak egyáltalán kérdés, hogy a jog emberi jogokat komolyan vesszük-e még. Aztán az azonos sztenderdekről beszél a biztos úr, nem lehetséges ilyen sztenderdeket kialakítani, hogyha mi joggal követelünk a gazdáinktól, ugyanakkor importálunk egy olyan országból, ahol a környezetvédelmi sztenderdek nem is érnek semmit. 150 olyan növényvédőszer engedélyezett Brazíliában, ami az Európai Unióban már nem használható. Kérem, védjük meg a gazdáinkat. Elnök, köszönöm. Következő felszólaló B kolléga egy percben. Kedves kollégák, a vita címe az Európai Unió dogmája vajon kompatibilis-e a környezetvédelemmel, és a válasz nyilván nem. Mert a nagy paradoxon és következetlenség az EU-ban, hogy a gazdáknak, a gyártóknak egyre szigorúbb környezetvédelmi normákat kényszerítünk, amelyek egyre költségesebbek és egyre messzebb mennek, egyre gyorsabban. Ugyanakkor ott van a szabad megállap, kereskedelmi megállapodás, a vámokat megszüntetjük, a védelmet megszüntetjük. Ez tehát egy nagy illúzió, naív illúzió, hogy a nagyhatalmak majd a nyomunkba lépnek, utánoznak minket, ugyanilyen sztenderdeket vesznek át. Nem ez a helyzet. Ők egy tisztességtelen versenyt folytatnak erősebbeknek kell még erősebben, mint eddig. Hát hol marad a gazdáink, az ipari vállalataink versenyképessége? Védenünk kellene őket, ahelyett, hogy megöljük őket. Európában ugye 10%-kal csökkentettük a széndiokszid kibocsátást, Kínában meg 208%-kal növekedtek ezek a gázkibocsátások. Hagyjuk tehát a szabadkereskedelmi megállapodásokat, védjük az emberi tevékenységet, a gazdáinkat és a környezetet. Kérem, hogy a rövid rendelkezésre álló hozzászólási időt ne lépjük túl és le, a gyorsasággal próbálják kárpotolni, mert egyébként a tolmácsok munkáját nehézítik meg. És Tekrod képviselő a következő. Köszönöm. A Mercosurral kötött kereskedelmi megállapodás persze fontos, de most itt a Green Deal-ről beszélünk, aztán a beruházásokról, a jogszabályokról és a magatartásról. Itt az az üzenet, hogy az Európai Unió legyen az első karbonsemleges kontinens a világon. Ez remek dolog, ez számomra nem jelentene problémát, hogyha a következményekről is szólnánk. A tényekről is szólnunk kell, tehát nem csak az előnyökről, hanem a hátrányokról is. Ez az átalakulás nagyon nagy költségekkel jár majd energetikai szempontból, és csökken, csökkenteni fogja a versenyképességünket. Egy ilyenfajta projekt ezzel be akarunk vezetni egy határkigazítási adót is, ugyanakkor tudjuk, hogy a világban különböző kereskedelmi konfliktusok vannak, és ez azzal a kockázattal jár, hogy csökkent majd a jólé, csökken a jólé, jólétünk és az életminőségünk romlik. Nagyon fontos számunkra kiemelni, hogy nem a kereskedelem szabályoz minket, az innováció és az atomenergia lesz, ami mindent szabályoz. Valasz kolléga egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hagen biztos úr, a Mercosur megállapodás a transnacionális cégek nyereségét helyezi előtérbe, miközben a gazdák számára komoly hátrányokat okoz. Nekünk olyan óriási Mercosur országokban lévő cégekkel kell versenyben megállni a helyünket, akik egyébként az EU-ban tiltott szereket alkalmaznak. Nagyon fontos a termőföldtől az asztalig stratégia, illetve a biológiai sokszínűség megőrzése, a gazdák megfelelő megélhetésének biztosítása, de nem tudom, hogy ennek miköze a Mercosur megalapodáshoz. Milyen, mi történik a diplomáciánkkal, hogyha Argentina, Brazília és más országok a COP25-öt blokkolni akarják, és nyilvánvalóan nem szabad, hogy folytassák a fenntarthatatlan gazdálkodásukat. Egy brazil gazdálkodó, ha megkérdezünk, ő azt mondaná, hogy egyetlen egy fát sem vágta ki a marha hús termelés érdekében. Ki hiszi ezt el? Szerintem senki. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Schmidt Bauer képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. A korszerű klímabarát gazdálkodáshoz elő kell segíteni a fenntartható gazdálkodást és felmerül a kérdés, hogy a zöld megállapodás és a diplomácia mennyire érvényesül a kereskedelmi partnereinknél. Hogyan mérjük ezt? Hol húzzuk meg a határt? Hogyha a Green Deal-t komolyan vesszük, akkor azt a harmadik országokkal szemben is érvényesíteni kell, nekik is meg kell felelnünk a szigorú előírásoknak, és ez mindenféleképpen kétséges a Mercosur megalapodás kapcsán. A a harmadik országokkal való kapcsolatunkban például nem érvényesül a megfelelő fehérje stratégia. Ez a Green Deal-ben szerepel, és megengedhetjük, hogy nem a szabályoknak nem megfelelő termékek kerüljenek az EU piacára. Minden fogyasztó nak el kell döntenie, hogy hogyan vásárol a klíma és környezetvédelem szempontjából. Mi óriási módon hozzárulunk ehhez. Én osztrák gazdálkodóként úgy gondolom, hogy stabilitásra van szükségünk, keretfeltételekre és hiteles intézkedésekre és megfelelő szolgáltatásokra. Itt egy szakma fennmaradásáról van szó. Köszönöm. Dante kollega a következő. Köszönöm elnök asszony biztos úr, meg vagyok lepve, mert a zöldek ma az nem általános vitát javasoltak arról, hogy az új Green Deal összeegyeztethető-e a szabadkereskedelmi megállapodásokkal, hanem a Mercosurról akarnak beszélni néhány adat. Európa a légköri kibocsátások 9%-et képviseli, 3,5%-át a négy Mercosur országok, és ugye tudjuk, hogy itt micsoda felületekről beszélünk, és egyik legalacsonyabb népsűrűségről a Mercosur országokban. Aztán ott van a fenntartató fejlődésről szóló fejezet, ami nagyon fontos ebben a megállapodásban. Szerintem ez a legjobb garancia a biodiverzitás védelmére, az erdőírtás megakadályozására és azon kötelezettségek megtartására, amelyet a kormányok vállaltak a párizsi megállapodással. És a legjobb garancia ez, azon politikákat, illetően is, amelyeket Bolsonaro elnök indított. Végezetül, kedves kollégek, hogy lehetséges, hogy vannak kételjek ezzel megállapodással kapcsolatosan, valamennyünknek vannak kételjeink, de azt hiszem, hogy a zöldek megközelítése teljes mértékben következetlen. Elnök, köszönöm. A következő hozzászóló Kelleher kolléga egy percben. I would like to wish you well, Commissioner Hogan. Um, Szeretnék önnek minden jót kívánni az új portfóliához, Hogan úr. A globális zöldítés a saját klíma erőfeszítéseinknek a továbbvitele az egész bolygót szolgálja. Ugyanakkor azonban egy olyan kereskedelmi megalapodást támogatunk Brazíliával, Uruguayjal, Argentinával, amely lényegében ö, oda fog vezetni, hogy az amazoni, amazonasi esőerdők nagy része el fog pusztulni, a biodiverzitás ö, drámai módon ö, csökken, és azt az üzenetet fogalmazza meg világszerte, hogy Európa egyáltalán nem olyan komoly a klímaváltozása kapcsolatban, mint mondja. Ö, egy új zöld megállapodást publikáltunk múlt héten, majd ezt aláássuk azzal, hogy megkötjük ezt a szerződést a Mercosurral, ami mindennel szembe megy, ami a zöld megállapodásunkban szerepel. Ez a megállapodás nagyon sok szempontból nem állja meg a helyét, agy aláássa, aláaknázza azokat az alapelveket, amelyeket a környezetvédelmével kapcsolatban Európa magáinak vallott ö, már régóta. Eh, és egyúttal kárt tesz a mezőgazdasági eh, eh, ágazatunknak is. Köszönöm. A következő felszólaló képviselő egy percben. Tack, fru talman. Igor. Köszönöm, elnök asszony. Tegnap Svédországban a kormány a svéd zöld pártnak köszönhetően úgy döntött, hogy az összes politikai ágazatban ki kell tűzni egy klímához kötődő célkitűzést. Ez az Európai Uniónak nyilvánvaló különösen a kereskedelmi megállapodások keretében, amelyek rendkívül alkalmat kínálnak arra, hogy más országok klímapolitikájára befolyással legyünk. Ez talán az egyedüli módja annak, hogy befolyásoljuk e tekintetben a harmadik országokat. Az EU-nak nem kell kereskedelmi megállapodásokat kiépíteni olyan országokkal, amelyek nem csatlakoznak a Párizsi megállapodáshoz. Én meghallgattam más frakciók képviselőit, akik azt mondták, hogy úttörő szerepet kell vállalnunk a klímaváltozás elleni küzdelemre. Ezt örömmel hallottam. Minden területen fel kell minden területen meg kell, hogy tegyük, mert különben mindez hiába való cselekednünk kell, mert később talán ez lesz az utolsó mandátum valamennyünk számára. Köszönöm, Rossz kolléga egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Timmermans úr terjesztett elő a zöld megállapodást, és ő is előterjesztette a stratégiát. Itt számos növényvédőszer alkalmazása tiltott, a gazdálkodóknak pedig több millió beruházást kell ehhez megvalósítaniuk. A Mercosur országok úgy jutnak élelmiszerhez, hogy ilyen szabályoknak nem kell megfelelniük. Ez egy komoly ellentmondás. A Mercosur megállapodás gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyes aut, gépkocsi gyártók élvezik ennek hasznát. És már Hollandiában érezhető, hogy ez mennyire torz versenyt okoz, és ennek áldozatai nem más, mint a gazdálkodók. Ezt a politikát tehát újra kell gondolni. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Jarubasz kolléga. Köszönöm szépen. Itt óriási dilema előtt állunk. A Mercosur megállapodás 90 milliárdot hozna elvben a GDP, az európai GDP-ben az élelmiszerkereskedelem, szolgáltatás kereskedelem területén. Ugyanakkor a megállapodás tovább hozzájárulhat az Amazonas esőerdő elpusztításához, kiirtásához, hogy további területekhez nyer, területeket nyerjenek, például szója termeléshez. A megállapodást arra kell felhasználnunk, hogy megköveteljük az érintett országoktól, hogy megváltoztassák ezt a politikájukat, és tekintettel kell lennünk arra is, hogy ez a megállapodás a nagyobb emisszió révén a környezet szennyezéshez is hozzájárul. A kereskedelmi partnerünktől meg kell követelnünk, hogy a növényvédőszerek, az állatjólét és az élelmiszerbiztonság területén feleljenek meg az általunk alkalmazott szigorú elvárásoknak, és egyfajta nyomást kell gyakorolni jár, rájuk. Ugyanakkor a bankjaink is olyan projekteket finanszíroznak az adott térségben, amelyek elfogadhatatlanok. A standardokat érvényesítetni kell, és csak így írható alá egy megállapodás, éppen úgy, mint a csatlakozási tárgyalások során egyfajta átmeneti időszak lehetne ta, talán indokolható. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Zidl kolléga egy percben. Tisztelt elnök asszony, egy szabadkereskedelmi megállapodás a Mercosurral az európai piac számára még inkább azt jelenti, hogy megnyitjuk a piacunkat a brazil hús termelők, akik nagy mennyiségben termelnek olcsón az exportjukat nálunk értékesíthetik, növelve a termelést, és az fatás következményekkel jár az európai belső piacra és a környezetre az ember és a környezet megmérgezése, az növényvédőszerek a masszív használata révén a Mercosur államokban, ez egy ismert probléma, olyan mérgekről van szó, amelyek nálunk tiltottak. A növényvédőszerek, amelyekkel Dél-Amerikában termelnek, az EU sztendernek nem felelnek meg. Aztán ugye tudjuk, hogy hogyan nyernek mezőgazdasági termelőterületeket az erdőírtás révén, és erre figyelnünk kell. A szabadkereskedelmi egyezmények nem veszélyezhetik az EU vívmányokat, és jelenleg ez a helyzet nem adott. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Volden kolléga következő egy percben. Thank you. Köszönöm szépen. Ennek a parlamentnek ígéretet tettek radikális zöld megállapodást. A fiatalok, akik az európai vezető szerepet követelték meg, ugyancsak ezt az ígéretet kapták, egy radikális zöld megállapodás ígéretét. De ennek minden jogalkotási területre ki kell terjednie, beleértve minden egyes kereskedelmi megállapodást, amelyet itt tárgyalunk, nem csak a Mercosur megállapodást. A mi eh, hatásunk akkor a legnagyobb, amikor még nem írtuk alá a megállapodást. Eh, a brazil szarvas marhahús eh, importálásával kitesszük magunknak számtalan problémának. Demokratikus garanciákra van szükség, helyes kormányzásra, a Mercosur megalapodás a legjobb lehetőség arra, amely valaha a rendelkezésünkre áll, hogy garanciákat kapjunk az Amazonas megvédésére. Hogyha valóban komolyan gondoljuk azt, hogy a klímacélkötőzéseket komolyan veszük, akkor ideje a szavak mellé oda tenni a tetteket, és a kereskedelem lehet a jó cselekvésének eszköze, a klíma sürgősé vált, a klíma probléma sürgősé vált, és erre kell koncentrálnunk. Következő hozzászóló, Wiener képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Ha hallgatta a hozzászólásokat, akkor felmerhet a kérdés, hogy valószínűleg itt a képviselők nem igazán szeretnének egy Mercosur megállapodást. A morális szükségesség és kötelezettség szerintem azt kell, hogy közvetítse, hogy a megállapodás címét, ha elolvassuk a vita célját, illetve a címét ennek a vitának, hogy mennyiben kompatibilis a két megállapodás. Itt a környezetvédelem, a klímaváltozás komoly kihívások elé állítja az európai mezőgazdákat, miközben mezőgazdasági terméket importálunk gépekkel, gépek ellenében. Itt gyakorlatilag ezzel a nagy koncerneket fogjuk csak a továbbiakban támogatni. Köszönöm szépen. Kollán Öszterle másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! kereskedelmi kapcsolataink és importunk nem fékezheti kollektív küzdelmünket a klímaváltozás ellen. A Mercosur megállapodás azt jelenti, hogy megnyitjuk piacainkat, eltörölvén a vámokat, 99%-a előtt azon áruknak, amelyek a Mercosur államból az EU-ba irányulnak, és itt a kölcsönség problémája merül fel karbonsemlegesek akarunk lenni 2050-ig, a vállalatainkra plusz terheket kényszerítünk, hogy csökkentsék szindioxid kibocsátásukat, nem penalizálhatjuk őket az importot favorizálva, amely nem ugyanazon szabályok hatája alatt van. A határkigazítási adó, amely a Green Deal-ben szerepel, gyorsan végrehajtandó, egyszerű, érthető és mindenhol alkalmazható szabályokkal. Természetesen minden tisztességtelen versenyt vissza kell utasítanunk. Hogyan lehet indokolni, hogy egyre több normát kényszerítünk a gazdáinkra, ugyanakkor olyan mezőgazdasági termékeket engedünk be a piacra, amelyek ezen normákat nem tartják be. A fogyasztók esetében közegészségügyi probléma is felvetődik, mindenféleképpen olyan piacra van szükség, ahol igazságosak a szabályok. És fenntarthatóan kell kezelnünk a forrásokat, kötelező záradékokat bevezetve a szabadkereskedelmi egyezményekbe. Ide tartozik az erdők védelme, a Párizsi Klíma megállapodás tiszteletben tartása, vagy az amazoniai erdőtüzek ügye. Nem lehetséges olyan megállapodást támogatni, amely nem felel meg az Ursula von der Leyen által bejelentett követelményeknek a Green Deal keretében, amely iránymutató kell, hogy legyen számunkra. Köszönöm, elnök, köszönöm, Aréna kolléga következik egy percben. Köszönöm. A bizottság bemutat ambícióit a Green deal és ez üdvözlendő. Ugyanakkor ugyanez a bizottság hogyan tudja indokolni, hogy aláír egy olyan megállapodást, amely egy régi nemzedékes megállapodás 20 éve tárgyalnak erről, ezt hogy lehet szokásos üzletmenetnek tekinteni? Mi a következetesség a között, hogy ez a megállapodás kihat majd a klímára, az erdőírtásra, de az őshonos lakosságra, a biodiverzitásra és az emberi jogokra is? ott van a fenntarthatósági fejlődés fejezet, vajon ez garantálja a fenntartható fejlődést? Ez nem igaz, és önök ezt tudják, legyenek következetesek és őszinték. A fenntartható fejlődési fejezetből miért zárják ki az államok közötti jogviták rendezését? Itt van például az emberi jogok ügye, vagy a fenntartató fejlődés témája, és akkor nem lehet használni ezt a vitarendezési mechanizmust. Én azt javaslom önöknek, hogy ö, olvassák el Davosból a következőket. Egy vállalatot el kell tudni számoltatni a környezetvédelmi szociális felelőssége tárgykörében. Nos, a bizottság elnökéhez fordulok a biztosokhoz, hogy ne legyenek, ne ideológiákat hangoztassanak, és éljenek el, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a vállalatok betartsák a környezetvédelmi kötelezettségeket. Köszönöm, Pályát kolléga következik egy percben, mondja az elnök. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. A geopolitikai konfliktusok, a multilaterális világrendel szembeni kockázatok korában nagyon fontos, hogy a szabályok alapuló nemzetközi kereskedelem legyen a célunk. Ez lehetőséget ad arra, hogy hatalmas gazdasági piachoz férjünk hozzá, ez a megalapodás. Ugyanakkor azt látjuk, hogy olyan természetpusztítást tapasztalunk, amelyel szemben föl kell lépnünk. Az Európai Unió Fontos, hogy továbbra is a fenntartható székítőzéseit komolyan vegye, és a Mercosur megállapodás nem e, hagyható figyelmen kívül. Úgy gondolom, hogy Argentinával, Brazíliával, Paraguay, Uruguayjal jó úton vagyunk annak érdekében, hogy a párizsi klímamegállapodást sikerüljön elérnünk. Következő hozzászóló, O'Sullivan kolléga egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Hogan biztos urat, nagyon örülök, hogy erre a vitára ma sor kerül, amit a zöld frakcióm kezdeményezett. Nagyon gyakran elmaradunk a kereskedelem politika világának javításától, és más idealokat próbálunk elérni a jövedelmezőség érdekében és az olcsó termékek érdekében. A Mercosur megállapodás csak akkor lehet kompatibilis, az, hogyan lehet kompatibilis a zöld megállapodással, amikor kiirtott őserdők helyén termelt termékeket importálunk. Hogyan felel ez meg a biztonságos, tiszta klíma követelményének mind ez. Itt a körforgásos gazdaságra is gondolni kell. Itt a klímát károsan, a klímára károsan ható termékeket importálunk, és nagyon fontos, hogy a zöld megállapodás legfontosabb elemei a Mercosurban is érvényesüljenek. Az ír szarvasmarha tenyésztők már így is nagyon alacsony árakon kénytelenek értékesíteni. Következő hozzászóló Virkonen kolléga másfél percben. Köszönöm szépen. Itt most arról vitatkozunk, hogy mennyire felel meg a két megállapodás egymásnak. Én a biztos úrral értek egyet, nevezetesen hogy a zöld megállapodásban a környezetpolitika külön hangsúlyt kap, a klíma semlegesség, ugyanakkor a fenntartható fejlesz, fejlődésnek környezetbarátnak és szociálisnak is érzékeny, fenntarthatónak kell lenni. Ezt kell célul kitőznünk, és ennek kell központi szerepet kapnia. Nem elegendő, hogy az Európai Unió klíma semleges. Fontos, hogy a világ többi részén is ez érvényesüljön. A kereskedelem politikának tehát ebből a szempontból nagyon fontos szerepe van, hogy a világ más részei is kötelezettséget vállaljanak. Madridban nem történt előrelépés, az USA és Kínát is be kell vonni a nemzetközi megállapodásokba. Az európai zöld megállapodás tartalmaz egy fenntarthatósági fejezetet, és e tekintetben az ellenőrzés, a felügyelet is nagyon fontos. Kavalliás kolléga egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Egy olyan korban, amikor a nemzetközi kapcsolatok rendkívül bonyolultak, a protekcionizmus világában az ilyen megállapodásokat feltétlenül komolyan kell venni, lehetőségeket jelentenek ezek számunkra a párbeszédre, a közös, a világban élő partnereinkkel való megállapodásra, az emberi jogok, a munkavállalói jogok, az állati jólét, az egészségügy, a kereskedelem, igazságos kereskedelem terén Fontos az országok közeledése egymáshoz, ezeket a célkötözéseket globálisnak kell tekintenünk. Nyilván a Mercosur megállapodás esetében fontos, hogy a Párizsi Egyezmény érvényesüljön, ugyanígy a fajvédelem, a biodiverzitás védelme ugyanilyen fontos ügyek, azonban nem lehet mindezt úgy tekinteni, mintha ez csak puszta retorika lenne, üres szavak. Mindezeket az eszközöket olyan kontrollok mellett kell alkalmaznunk, amelyek bevethetőek, hogyha bármely fél nem tartja be a vállalásait fontos, hogy az ökológiai célkötőzéseink ne sérüljenek. Köszönöm, Deparné Grunenberg következik egy percben. Önök Hasson Hogan úr, az ökológiai válság, amiben az emberiség most van, e kapcsán az EU-nak egy olyan megállapodást kell megszavazni, amelynek kifejezett célja a szója és a marhús kereskedelmét tovább erősíteni. Logikus, hogy ezzel együtt jár az első erdők elpusztítása, hogy mezőgazdasági termőterületeket nyerjenek Bolsonaro, a cop 25 maga mondta, hogy mit érdekli őt a klímavédelem. Ő ö, üzleti lehetőségeket akar. Ez elég drámai ez a kijelentés. Ami még itt a kockán forog, a biodiverzitás drámai mértékű elvesztése, hiszen ez az egyik legnagyobb biodiverzitás élőhely, több mint 50 ezer növényfaj van, rengeteg hal, madár, emlősfaj, fafaj, növényfaj ér itt. Az globális állat és növényfajok nagy része az Amazonas erdő területén él, és ezért kötelességünk az erdők védelmében síkra szállni. Az EU-Mercosur megállapodása jellegi formájában ellenében megy ennek. Köszönöm. A következő hozzászóló komponenatri egy percben. Elnézést, javítja magát az elnök. Didi úr következik. Elnök asszony, van politikai következetlenség, és ezt az európai lakosság joggal nem viseli el tovább Argentina, Brazília, Uruguay, Paraguay partnereink. Sajnos ennek világos példái. Az Európai Unió meg akadályozhatná az importot olyan országokból, amelyek nem tartják a mi környezetvédelmi normáinkat tiszteletben. A leghomályosabb módon hogyan lehetne engedélyezni a latin-amerikai országoknak, hogy elárasszák az európai piacot élelmiszertermékekkel, amelyek tiltott termékeket tartalmaznak, anyagokat a mi gazdaink számára. És ehhez még egy szociális tervis járul, amely nagy lélegzetű. Az Európai Parlamentnek vissza kell utasítania, hogy mindennek a cinkosa legyen. Hogyan is akarják önök, hogy azt mondjuk a marhatényésztőinknek, akik már amúgy is a válságtól szenvednek, és még inkább minden évben el kell, hogy szenvedjék a 100 ezer tonnás marhahúst, ami tele van, Argentinából, ami tele van antibiotikummal. Hogyan lehet a közepes minőségű élelmiszerek tömegének megérkezését engedélyezni a szupermarketeinkbe? Ez valódi kockázatot jelent a gyermekeink egészsége szempontjából, a családi vállalkozások, gazdaságok szempontjából, amelyek minden áldott nap a túlélésért harcolnak, hogy az élelmiszerbiztonságunkat garantálják. Tehát a folyosókon kötetett ilyen homályos megállapodás esetében csak szilárdan válaszolhatunk a felelősség és a gyakorlatérzék szellemében ne legyünk most már naivak, ne kövessük a globalizációt naivan, az üzenet világos, a legfőbb ideje annak, hogy az európai polgárok újra a kezükbe vegyék saját sorsukat. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Kumpulanatri kollega következik. Elnök asszony, a kérdés az, hogy a zöld megalapodás kompatibilis-e a Mercosur megállapodással. A Mercosur megállapodás kötelező előírás tartalmaz a felekre, hogy tartsák tiszteletben a Párizsi egyezményt. A fejlesztési fejezet azonban nem tartalmaznak megfelelő szankciókat. Hogyha ezt a megállapodásra jelenlegi formájában ratifikáljuk, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Brazília semmibe veszi a Párizsi Egyezményben vállalt kötelezettségeket, és az EU nem szankcionálhatja Brazíliát azzal, hogy a, megvonja a kereskedelmi preferenciákat. Nagyon komoly kihívást jelent Brazília számunkra, mint ahogy ez a múlt héten a madridi COP ülésen is kiderült. Ugyanakkor viszont a Párizsi Egyezményben vállaltakat szerves részévé kell tenni minden jövőbeni kereskedelmi megállapodásnak. És ezáltal megteremtjük az alapját az esetleges kereskedelmi szankcióknak is. Az Európai Parlamentnek tehát azt kell követelnie, hogy a ratifikálás feltételeként a Mercosur megállapodás szerves részévé kell tenni a Párizsi Egyezményt én ezt mindenféleképpen a klímaváltozással szembeni fellépés egyik alapfeltételének tartom. Következő hozzá szóló Polcsák kolléga. Én elfogadom, hogy ez a vita a megállapodással kapcsolatosan számos zsákutcát világít rá. Nagyon fontos, hogy a Mercosur országok és aláírták a Párizsi Egyezményt. Brazília az egyik kulcs szereplő, a megoldás megtalálásában. Jelenleg azonban nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megalapodásokról tárgyaljunk Brazíliával. A, az ősödöket meg kell védenünk, és ez tekintetben konstruktívan együtt kívánok működni a zöld frakcióval, és ebbe a folyamatba a Brazíliát is be kell vonni. A Mercosur megalapodásnak az egyik fejezete a fenntartható fejlődésről szól, a kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről, ami figyelembe veszi a fenntarthatóságot, az erdők védelmét, a természetvédelmet. Ez egyébként szerepel a megállapodásban. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék Hogan biztos úrnak. Az Európai Unió körülbelül háromszor annyi üvegházatású gázt bocsát ki, mint a Mercosur régió, mégis vezetők vagyunk a széndiokszid kibocsátás kampányában világszerte. Ez azonban nem elég, szükség van arra, hogy minden fél elkötelezze magát. A, légkör nem ismeri a határokat, országhatárokat. Az EU és a Mercosur megállapodás célja azaz, hogy jogilag kötelező eh, kötelezettségeket eh, rójon a felekre a, eh, a klímaváltozás elleni küzdelemben. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mennyire fontos, hogy Brazília leállítsa az illegális erdőírtást, az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsék a 2005-ös szinthez mérhető mértékben. Úgyhogy bőven van mit tennünk, és garantálnunk kell azt, hogy ezeket az elveket mindannyian betartjuk, valamennyi fél betartja, és ebben a parlamentnek jelentős szerepe van. Thank you. sorry to interrupt you, but we... Elnézést, hogy félbeszakítottam, mondja az elnök, de kérem a frakciókat, hogy tartsák be az időt. Több felszólalás időt kellett volna eleve kérni, sajnos ez nem az én hibám. Egy perc, mert Spiraki képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Hogan biztos úr. Nincs kétség a felől, hogy az EU-Mercosur megállapodás fontos. Fontos megállapodás, és nyilván gazdaságilag kedvező, hiszen sok millió fogyasztót szolgál csökkenti a vámtarifákat. Ugyanakkor ez egy rendkívül provokatív megállapodás. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a környezetvédelmi certifikáció, tehát a, a beérkező termékeknek a környezetvédelmi tanúsítványolása igen kérdéses terület. Meg kell mutatnunk a polgárainknak, az európai gazdálkodóknak, hogy az Európában importált termékek, amelyek a Mercosur országokból jönnek, rendelkeznek a megfelelő környezetvédelmi tanúsítványokkal, megfelelnek az Európai Uniós normáknak. A Mercosur képes arra, hogy segítse a tagállamait abban, hogy a 2050-es célkitűzés